Liebe Kolleginnen und Kedves kollégák, kedves kollégák. Please take your seat. Kérem, foglaljanak helyet. Ich darf alle ganz mindannyiukat üdvözlöm. Az utolsó költségvetési szabizottsági ülésünkön ebben az évben Brüsszelben. Az elnökünk nem tud ma itt lenni, ezért én fogom vezetni a mai ülést, de az első közleményt már el is mondom a részéről, december 2-án és december 17-én nem lesz költségvetési szabadsági ülésünk. Ezért mondom azt, hogy ez az utolsó szabadsági ülésünk itt eh, Brüsszelben. Amennyiben esetlegesen szükség lesz arra, akkor még december 9-én Strasbourgban egy rövid ülést tarthatunk, de csak abban az esetben, hogyha arra mindenképpen szükség van. Egyébként pedig ez lesz az utolsó szabadsági ülésünk ebben az évben. Szokás szerint az interneten is követhetnek bennünket, tehát minden, ami elhangzik itt, az, az egész világon hallhatóvá válik. Letzten a legutóbbi végrehajtási számok, illetve a tanács számait már le lehet hívni, amennyiben valakit ez érdekel, akár már elég korán megtörtént ezt, bár tudom, hogy a legtöbben a kollégák közül örülnek annak, hogy az elmúlt héten a több éves pénzügyi keretet, mint pedig a 2004-es költségvetést a plenárison elfogadtuk. Are they already here? I think uh, so, because assuming Mr. Kozlowska already saw ich weiß es nicht. Nem igazán tudom pontosan, de úgy hallottam, hogy lengyel újságírók egy csoportja ellátogat hozzánk ma. Ján Kozlovski, Ján Kozlovski kollégánkat látogatják ők meg, nem tudom, hogy időközben megérkeztek-e. Minden esetre üdvözlöm őket, akárhol is ülnek. A két újságíróról van szó. Ah. Hát igen. Hát tényleg nem láttam itt a fától az erdőt. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket! Ami az elmúlt ülések jegyzőkönyvét illeti, október 7-e, illetve november 5-ei ülésünkről van szó, a szokásos módon járunk el, hogyha senki ha senkinek semmi kifogása nincsen ezekkel kapcsolatban az ülés végéig, akkor azokat elfogadottnak tekintjük, de ha mégis valamilyen kifogásuk van, akkor bizonyára azt majd elmondják. A november 14-i jegyzőkönyvet még nem kaptuk meg, hamarosan ez is megérkezik azonban. Bizonyára látták, hogy a szavazással fogjuk kezdeni. Ich hoffe, alle bis auf ein, haben... Egy kivételével mindenkinek itt van a szavazókártyája. Aber wir sind ja eine übersichtlich... De azért áttekinthető létszámban vagyunk itt, ha esetleg többen vannak olyanok, akik nincs itt a szavazókártyájuk, akkor hozzá tudjuk számolni a szavazataikat. Fangen also Kezdjük a szavazást a nyolcas napi rendi ponttal. My own, uh, sorry, uh, so then I have the S&D votes. that's okay. That's <laughs> okay. Yeah, that's okay, I know, I know a szocialista szavazólista van nálam, valaki bekiabált, hogy ez rendben is van. Egyes szavazás. A dániai Vestas érdekében a globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről van szó. Ján Kozlowski a jelentéskészítős, szavazunk. Kilenc módosító indítvány érkezett. kérdezem, hogy az első ötről blogban szavazhatnánk Egyszerűen mindegyik az Ample szakbizottságból érkezett mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik. Ezt most meg kell néznünk. Bitte, bitte, box. Das ist der zweite, der keine Abstimmungskarte hat. Na, ott a második, akinek nincs a szavazókártyája. Már látjuk is. Szavazott-e mindenki? Tizennégyen mellette, tizenketten ellene, elfogadtuk. Ivailo és Richard ellenzik? Vagy támogatják? El, ellenzik. Ő biztos, hogy ellenzi. Tudom, tudom hogy ő ellenzi. <laughs> Änderungsantrag. Hetes módosító és a nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Kilences módosító mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Most elektronikusan szavazunk a teljes jelentésről. Elektronikusan szavazunk. Okay, it's good. Everybody has voted. Haben alle abgestimmt? Yeah. Fine. Szavazott-e mindenki? 24-en te hárman ellene elfogadtuk. Gratulálunk Jannak. A következő globalizációs alkalmazkodási alap. ismételten a Nokia-ról van szó, most Finnországban. jelentéskészítő Juan Andrés Naranjo Escobar. Hét módosító indítvány van az Ample szakbizottság részéről, ezt közösen megszavazhatjuk, nem? Melyekről ne szavazzunk? A hármasról ne. Akkor egyenként szavazunk róluk. Egyes módosító mellette? ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette Szia, szia. Änderungsantrag 4. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, ki van ellene, rendben, elfogadtuk. Nyolcas mellette, mellette, mellette, Nos, 8-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Most akkor eh, elektronikusan szavazunk. haben äh, noch es fehlt einer oder eine noch egy szavazat még hiányzik 25 25 mellette hárman ellene elfogadtuk gratulálunk most következik a globalizációs alap, a First Solar esetében nap elemek Németországban, az Ample szakbizottságtól kaptunk öt módosítót, blogban szavazhatunk erről? Nem. Egyes mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Végszavazás elektronikusan. Köszönöm.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 hosszú távú befektetési alapok, Ejde. három raportőri módosító van, ezekről szavazhatunk-e blogban. Eidárnak lenne két megjegyzése, tessék. Sí, gracias, presidenta. Perdón por hacer un comentario. Köszönöm, Elnézést, és beleszólok. Van egy-két dolog, amit jelezni szeretnék a módosítókkal kapcsolatban. Az egyik az ötös számú, amelyet én előadóként nyújtottam be, mivel szövegezési probléma volt. De lehet, hogy fordítási probléma. Um, azt gondoltam, hogy jó lesz angolul benyújtani a módosítást, de amikor a fordítást néztem, úgy találtam, hogy az nem felel meg az eredetinek, ezért egy szóbeli módosítást szeretnék benyújtani. Provided that that member state or third country en vez de it. Así queda claro que en todos los casos estamos hablando de un Estado miembro o de. Itt tehát tagállamról vagy harmadik országról van szó. Ezt nyelvileg tisztázni kell, a második pedig Szilvesztris úr módosítója. Ugyanaz a probléma itt is olaszul érkezett be, de nem igazán értem, hogy mit javasol. Az a benyomásom, hogy nem függ össze az eredeti szöve, ö, ö, bizottsági szöveg és a módosítás, ezt kéne vele tisztáznom két Azt javaslom, hogy addig szavazzuk le, hogyha a preambulum bekezdést érinti, hiszen sokkal alapvetőbb téma ez, és a felelős szakbizottságnak kellene megvizsgálnia és megmagyaráznia. Ezért azt javaslom, hogy szavarjuk, szavazzuk le, és akkor elkerüljük azt a problémát, hogy olyasmit teszünk bele a jelentésbe, amit nem értünk meg mindannyian. Köszönöm. Mit den Erklärung ezzel a magyarázattal, illetve a szóbeli módosítóval az ötös most esetben szavaztunk a blogban a 4-es, 5-ös, 6-osról. Igen, mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Dominik Riké két módosítója következik, 15-ös és 16-os. Ezekről is szavaztunk blogban? Igen? Nem? Nem. 15-ös mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 7-es és 8-as a jelentés készítőtől, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum bekezdések következnek. 9-es módosító Dominik Rikétől mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 10-es. Dominik Rikétől mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 11-es Silvestris úrtól. Megállapodtunk abban, hogy ezt elutasítjuk. Ki van ez ellen? Ki van ellene? Igen, rendben. És ki támogatja? Senki. Ki tartózkodik? Elutasítva. Egy kicsit zavaros volt az elnézést. Dann kommen wir zu drei... Három további módosító Dominik Rikétől. Blogban szavazhatunk erről? Igen, rendben. Akkor blogban szavazunk ezekről. 12-es, 13-as, 14-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk három további jelentés készítői módosító 1-2-3-as, blogban szavazhatunk erről ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. No, she has the card already. Mm -hmm. the card. So it's only on the haben alle abgestimmt? Mhm. szavazott mindenki? 27-en mellette, egy ellene, egy tartózkodott. Gratulálunk! Ja, eigentlich müssten wir jetzt abstimmen. Most igazából szavaznunk kellene az EU-Oroszország megállapodás megújításáról a tudományos és technológiai működés tekintetében. Können wir, können wir bitte ähm, den Vertreter az EFD képviselőt megkérdezhetnénk-e arról, hogy tudná valamit erről mondani, semmilyen információt nem kaptunk ugyanis. Kedves kollégák! Rolandus Paxaszt én fogom ma helyettesíteni, és a nevében én szeretném bemutatni ezt a témát. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottsági titkárságnak, köszönjük szépen az együttműködést, a segítséget, ennek a szövegnek a megfogalmazásában, ennek a véleménytervezetnek a megfogalmazásában. Tulajdonképpen megpróbáltuk figyelembe venni a független EU és Oroszország szakértők véleményét, és ezt is próbáltuk belevenni a szövegbe. Mi úgy véljük, hogy ennek a megállapodásnak a megújítása elmélyíti majd az együttműködést EU és Oroszország között. A tudományos és technológiai programokat folytatni kell, ezen kívül folytatni kell a tudás cserét és a cserét is. Úgy véljük tehát, hogy ennek a megállapodásnak a megújítása lehetővé teszi majd ezt a fajta tudás átadást, vagyis új lehetőségeket nyit majd arra, hogy újabb piaci hozzáférésekhez juthassunk hozzá. 0,55 millió euróról van szó a következő 5 éves időszakra. Ez a tervezett kiadások teljes összege. Fontos, hogy ezt a pénzt gyakorlatias és hatékony módon használjuk fel. Tehát, hogy valóban kutatókhoz, tudományos szakértőkhöz jusson el ez a pénz, akik részt vesznek ebben a programban, nem csak a kutatással, folyta, kutatással foglalkozó administratív szinthez. Ezért óvatosnak kell lennünk a megállapodás megújításában. Úgy véljük, hogy szakbizottságunknak támogatni kell a megállapodás megújítását az EU-Oroszország tudományos és technológiai együttműködés tekintetében. Ez egyébként a 2014-2019-es időszakra vonatkozik. Remélem, hogy önök is támogatják majd ezt. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most akkor arról kell szavaznunk, hogy támogatjuk-e ezen megállapodás megújítását, vagy sem. Ki támogatja a megújítást? Kérem, tegye fel a kezét, aki emellett van. Köszönöm. Ki van ez ellen? Ki tartózkodik? Senki sem. Elfogadtuk. Most következnek az átcsoportosítási kérelmek. a bizottsági átcsoportosítás kapcsán az EPP koordinátorát kérdezem, hogy Giovanna, Giovanni Lavia részét átveszi -e itt. Sí, gracias, eh, presidenta. Eh, desafortunadamente, el colega Lavia no puede. Köszönöm szépen. Sajnálom, elnök asszony, de Lavia úr nem tudott eljönni ma nem vagyok egészen biztos abban, hogy milyen politikai események zajlanak Olaszországban, amik eh, hátráltatták a kihelyezések, áthelyezhető kihelyezéseket néztük a 27-es, 31-es, az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap eh, tételei. A vélemény, az előadó szerint A háromról együtt kéne szavazni, mert ő támogatja. Továbbá van egy um, áthelyezési kérelem, a 33-as önállóan áll, amelyig a kockázati alap, kockázati tőke alap jóváhagyására vár a KKV-k esetében, amelyet szintén támogat, valamint a 34-es, amely, amely az Equilions és a montenegrói gazdaságban nyújtott segítség közti átvitel, ezt nem hajtották végre megfelelően, hiszen az administratív eljárásokat nem teljesítették megfelelően, ezért nyújtottak be további átutalási kérelmet. Um, ugyanez vonatkozik a Macedon köztársaságra, ezt is támogatja az előadó. A következő 8 millió euróról szól e, sürgősségi intézkedés, az előadó ezt is támogatja. 38-as. 70-77 euró egyenként a kifizetési tartalékból, amely a nemzeti halászati egyezményhez tartozik, és ez azért van szükség, hogy a mauritániai halászati egyezményt tető alá hozzák. Átutalási igény 40-es számmal, nemzetközi szervezetnek befizetendő hozzájárulás a halászati alapkezeléséhez. Az előadó ezt is támogatja, és a 41-es pedig szintén a Nemzetközi Halászati Egyezményre vonatkozó egy átcsoportosítás. Giovanni Ravia elnézést kér, amiért nem tudott eljönni, és kéri, hogy támogassák ezeket az átcsoportási kérelmeket. Rendben, akkor most egymás után minden átcsapatosítási kérelemről szavazni fogunk, és a 28-est, 31-est, 32-es, ezek esetében nyúlna, hogyha ezekről közösen szavaznánk, mert ezek a globalizációs alapra vonatkoznak. Ki támogatja az elcsoportosítást a 28-as, 31-es, 32-es esetében? Ki ellenzi ezt? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Akkor most a 33-asról szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es átcsoportosítási kérelem mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 38 os átcsoportosítás mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40-es átcsoportosítás mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 41-es mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Rendben, akkor most következnek az egyéb szakaszok, mielőtt még mhm. Bevor wir Mielőtt még azonban megkezdenénk eh, ezt, a, ez a jelentés, telentő, jelentés készítő sem tud itt lenni. A szocialisták eh, a koordinátora nevében az a feladatom, hol van az igazató, ott van, látom most már, azt, azt kell kérdeznem a bizottságtól, vagy a főigazgatóságtól, hogy tudnak-e valamit mondani annak következményeiről, hogy a bíróság arról döntött, hogy nem kell indexelni a 2011-es béreket. Oui, merci. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek a bizottság természetesen tudomásul vette a bíróság határozatát, amely egy eljárásbéli kérdésre vonatkozik. A bizottság éppen most vizsgálja, hogy melyik lenne a megfelelő válasz, amelyet adhatnánk erre a bírósági határozatra. Egyelőre ennyit tudok elmondani. Köszönöm. Oké. Okay, um... A vizsgálat tehát folyik, valószínűleg a következő évig el fog ezt húzódni. Már elmondtam azt, hogy nálunk az a helyzet, hogy a mai ülésünk az utolsó, kivéve, hogy valamilyen sürgősségi eset nem forog fenn, és akkor december 9-én még Strasbourgban tarthatunk egy ülést. Ezért a vizsgálatuk eredményét majd csak az új évben tudjuk tudomásul venni. Mónika, szerettem volna elmondani, hogy 2013-ban már úgysem kell átcsoportosítani pénzeket, vagy megváltoztatni, de az volt a megalapodásunk az Európai Bizottsággal és a tanácssal, hogy abban az esetben, hogyha bármilyen fajta változás lenne, ami nincs ebben benne, akkor egy költségvetés módosítást fogunk megfogalmazni a következő évre, amennyiben más lesz az ítélet. Ennyit szerettem volna elmondani, de egyébként pedig várjuk, hogy mi lesz majd az ítélet. Szerintem elég érdekes ez. Most nem fogunk erről az ítélet, ebbe az ítéletbe belemenni, csak az volt a feladatom, hogy megkérdezzem azt, hogy esetleg már most valamilyen fajta következtetés le lehet ebből vonni. Azt kérem a SND koordinátorától, hogy ő is szóljon hozzá. Hartong úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék egy kis megjegyzést tenni a C4 kapcsolatban. A tabletek beszerzését, illetően a táblagépek beszerzését, illetően 800 táblagépet szeretnének beszerezni ez 1300 euró lenne táblagépenként. Szerintem ez kicsit drága, mert Hollandia már 300-400 euróért is be lehet szerezni ilyen táblagépeket. Wir fragen gleich. um... Mindjárt megkérdezzük az adminisztrációtól, de először Ingeborg Uh, Szerintem frissítsük emlékezetünket, hogy lássuk, hogy eh, mit történik akkor, hogyha az ítéletet megváltoztatják, és nincs be és nincs beépítve az összeg a költségvetésbe, akkor mi történik? Also Kommissionshaushalt, ne? der interessiert mich, Parlamentshaushalt. Mm-hmm. Also ich gerade gesagt, dass die Kommission... Itt most mondják azt, hogy a bizottságnak egy új javaslatot kell tennie. Hát nem tudjuk, hogy eh, mit történik akkor, hogyha ezt nem fogjuk felhasználni, mert eh, a következtetéseket még nem vonták le. Hogyha a főigazgató urat jól értettem, akkor ő azt mondta igazából, hogy amiről a bíróság döntött, az az, hogy lesz egy eljárás az eljáráshoz. Vagyis egyáltalán nem mondott semmit sem az indexálás mértékéről, csak az eljárásról nyilatkoztak, hogy ebből már milyen következtetés lehet levonni, azt majd a bizottság a jövő évben közli velünk, és majd ennek megfelelően kell a költségvetés módosítást elkészíteni. Tehát nem tudunk az összegről jelen pillanatban semmit sem mondani. Ingeborg, na akkor még egyszer egy kérdés. Az volt a kérdésem, hogy a jelenlegi költségvetésben mennyit irányoztak elő a emelésre. A bíróság azt mondja, hogy a, nincs, nincs ebben semmi, de a bíróság azt mondja, hogy a bizottságnak egy új béremelési, egy új indexálási javaslatot kell tennie, és ütetnék akkor, hogyha megszületik majd az új javaslat, a bizottság ezt még nem készítette el. Jó lenne, hogyha a bizottság nem egy köve, követelésként látná, hogy egy új javaslatot kell készíteni, ez egy politikai nyilatkozat volt. Elnök, hát ebből még nem fogunk egy számot kapni, semmiről sem döntöttünk a bizottság kapcsán, mindig is ez volt. Hát ez nem megfelelő költségvetés, így a teljes költségvetési eljárásunkat arra használtuk, hogy a bizottságot egy kicsit így fel tüzeljük, nem, tud, nem tudjuk, hogy mi lesz. Ebben nincsen semmi benne, nem döntöttünk a bizottság költségvetéséről, nem tudunk tehát itt semmit. Nem tudjuk, hogy milyen fajta mértékkel kellene befolyásolnunk a bizottságot arra, hogy a helyes következtetéseket vonja le. Ezt most mi nem tudjuk megtenni. Iváló már unatkozik. Iválót kell megkérnünk arra, hogy a többi szakasz, az egyéb szakaszok átcsoportosítási kérelméről egy kicsit beszéljen nekünk. Thank you, Madam Chair. Nobody can... Köszönöm szépen. Hát senki sem unatkozhat egy költségvetési szakbizottsági ülésen, kérem szépen. De hát mielőtt megnéznénk az egyéb átcsoportosításokat, a parlament és más intézmények esetében. Valamit szeretnék elmondani az előző ponttal kapcsolatban. Amikor a bizottság végre meghozza a döntést, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy látni fogjuk, hogy mik lesznek ennek a következményei a következő pénzügyi keretre és a kifizetésekre. Tehát amikor a bizottság elvégzi a munkáját és készen áll, akkor majd ezt itt mi nagyon hasznosan meg fogjuk tudni vitatni a szakbizottságunkban. Akkor most Derek Von nevében szeretnék az egyéb szakaszokról beszámolni, ugyanis neki egy másik parlamenti eseményen kell részt vennie, úgyhogy nincs is itt Brüsszelben. Több átcsoportosításról van itt szó, a legtöbb egyébként a parlament költségvetésére vonatkozik. Ezek olyan átcsoportosítások, amelyek arra vonatkoznak, hogy a jövő évi fiatalokkal kapcsolatos eseményeket megerősítsük. Van két átcsoportosításunk az IT felszerelés beszerzésével és a migrációs átalakításokkal kapcsolatban, a CISPER rendszer kapcsán. Itt ugye kiegészítő eszközöket kell vásárolni ennek a végrehajtásához. Aztán a 9-es átcsoportosítás azokra a kifizetésekre vonatkozik, amelyek a tagok utazásait fedezik, és akkor itt most megragadnám az alkalmat arra is, hogy rávilágítsak arra, hogy egy kicsit talán le kellene rövidítenünk a két éves időszakot az utazásokkal kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy ez nagyon hosszú így. Aztán vannak olyan átcsoportosítások, amelyek a parlamenti asszisztensekre, illetve a kiküldetésekre, a missziókra vonatkoznak. Aztán itt vannak a Luxemburg épülettel kapcsolatos előzetes kifizetések, ahol nagyon komoly kamatokat takaríthatunk meg a parlament oldaláról. Ezek tehát a parlamenttel kapcsolatos átcsoportosítások. De hogyha megengedi elnök asszony, akkor még beszélnék más egyéb átcsoportosításokról, amelyek az adatvédelmi biztos vonatkoznak. Itt egy 800 ezres nem túl nagy összegről van szó, és a tolmácsolási sorból fogjuk az ingatlan politikába átsorolni ezt az összeget. Minden egyes átcsoportosítás mellett foglalt állást az előadónk. Mielőtt még szavaznánk, Kréti urat szeretném megkérni arra, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy mennyibe is kerülnek ezek a tabletek. A prezident. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, beszéltünk ezekről a tabletgépekről, és hogyha megnézzük az átcsoportosításra vonatkozó táblázatot, akkor itt 854 euró található, és még van egy plusz helpdeskes költség is, valamint egyéb specifikus költségek, például az installáció, az applikációk beszerzése, amelyek mind szükségesek ahhoz, hogy az e-committee e-meeting projektet végre lehessen hajtani, és hogy tényleg papírmentesek legyünk. Rengeteg most a nyomtatás, ezeket a, a nyomtatványokat, ezeket a dokumentumokat szállítani kell, ezeket váltanák fel a tabletgépek. Először is azok a kollégák kapják ezt meg, akik köztisztviselők itt a parlamentnél, és utána lehetne ezt esetleg szélesíteni. Nagyon fontos, hogy ezekkel a technikai vívmányokkal mi is tartsuk a lépést, és hogy a parlamenti képviselők 2014. júniusában mind megkapják ezeket a tabletgépeket, amelyeken szerepeljenek azok az applikációk, amelyeket már kipróbáltunk, és amelyek már működtek, mert különben akár hónapokat is elvesztegethetünk arra, hogy operatívak legyenek ezek a rendszerek. Ennyit szeretnék elmondani, minden más le van írva a dokumentumban. Köszönöm szépen, bár abból kell kiindulnom, hogy a képviselők a tabletteket legkorábban júniusban fogják majd megkapni, amikor megválasztották a következő ciklós képviselőit. Ich möchte nur csak uh, itt most nem a képviselők van a hangsúly, a adminisztrációban dolgozók fogják ezt használni. Hartong úr, ezeket a költségeket a paperless címszó alatt építettük bele a költségvetésbe, tehát a más részről csökkentettünk ennek érdekében a költségvetésben. Elnök, rendben. Akkor most nem is kérdezem azt, hogy erről együtt szavazhatunk-e, hanem inkább minden egyes átcsoportosítást egyenként szavazunk meg C4-es mellette, C4-es ellene tartózkodik, elfogadtuk. C7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C 8 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Neun ist da, ah, this is the, äh, ah, da werden wir nicht nur die Mittel übertragen, sondern nem csak az átcsoportosítási kérelmekről van szó, hanem a munkacsoportunkat megbízzuk azzal, tehát az a munkacsoport, amely az elnökség, illetve a költségvetési szabizottság között van. Tehát azt kérnénk, hogy egy jobb tervezhetőséget hozzanak létre. Szerintem az egy év eléggé hosszú, nem kell két év. Tehát George, Monika, akárki is felelős ezért, azt kérném, hogy a következő munkacsoporti ülésen beszéljenek erről, mindenképpen egy javításra van szerintem szükség, tehát a munka, most ezzel együtt a C9-es, ki van mellette? Ellene tartózkodik, elfogadtuk. C10 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C12 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most uh, adatvédelmi biztos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Rendben. épületpolitika következik. Ma szavaznunk kell, hogy azt majd Mónika el fogja nekünk magyarázni. Ingatlan politika. Um, ich darf zunächst... Lenne egy kérésem, nem bonyolult ez a kérés, mivel nem lesz már további ülésünk, két nagyon egyszerű ingatlan projektről kell beszélnünk, a Goldberg épületről Luxem Luxemburgban, a CAD épület 2017-ben eh, lesz kész, addig is a Goldberg épületnek a eh, dolgozóinak valahova el kell őket helyezni. Két évre meghosszabbítjuk a bérletet nagyon jó feltételekkel, és ígéretet kaptunk arra is, hogy nem kell visszaépítenünk, amit odaépítettünk, tehát eh, sokkal drágább lett volna. Tehát azt kérném, hogyha ezzel egyetértenek, akkor ezt hagyjuk jóvá, és akkor 9-én már nem kell erről beszélni, nem kell egy extra ülést ezért tartani. A kollégáknak van -e ezzel kapcsolatban gondjuk? Nem adunk véleményt, csak egyszerűen egyetértünk ezzel, vagy nem. Nos, éba. Ez egy kicsit bonyolultabb olyan szempontból, hogy az Európai Banki Hatóság esetében már többször elfelejtettünk itt értesítést küldeni. És a tanács, illetve a parlament részéről is ezt jóvá kell hagyatni, Egyértelműen olyan határokról van szó, amelyek, eh, amelyeket a költségvetési rendeletben rögzítettek, és itt túllépték ezeket a határokat, megsületették a költségvetési rendeletet. Ez az első eset, hogy ilyen történt. Ez idáig mindig azon vitatkoztunk, hogy túlságosan magas vagy alacsony egy ár. A, például a londoni gyógyszerügynökségnél túlságosan magasak voltak az árak, viszont most itt az a helyzet valóban, hogy a költségvetési hatóság véleményét nem kérték ki, nem engedélyeztették e, ezt a e, bérleti díjat. Azt mondanám, hogy először is fejezzük azt ki, hogy itt megsértették a költségvetési rendeletet, másrésztről pedig itt túlzott költségekről van szó, mert ez az épület sokkal drágább, mint a gyógyszerügynökség épülete, pedig ott is panaszkodtunk. A négyzetméterenkénti ár átlagban több mint ezer euró négyzetméterenként. Hát ilyet nem is hallottunk még. Ezen kívül másfél évre az átépítés költsége és a bútor árai még magasabb, mint a bérleti díj, és abból kell kiindulni, hogy vannak még szakértői költségek is, a kilencedik emeleten az egyik részt már kibéreltük, és arra a brilliáns ötletre jutottak, hogy a másik két részt is a kilencedik emeleten ki kell venni, és ezért 100 ezer eurós szakértői költséget kell fizetnünk. Nos, a szakértői költségek is elfogadhatatlanok, illetve azt is, hogy ezt rendezték. Általában a banki hatóságnak hosszú távú perspektívát kellett volna felmutatniuk, illetve terveket. Ezt nem ö, láttuk, de mindenképpen valamit látnunk kell, bármilyen fajta dokumentum nélkül nem lehet semmit tenni. Most az a helyzet, hogyha azt mondjuk, hogy ezt jogszerűtlennek tartjuk, akkor az összes szerződést fel kell mondani, és ez még többbe kerül, hát ennek se lenne értelme és ezért azt javasolnám, hogy írjuk azt, hogy megsértették a költségvetési rendeletet, másodszor pedig az Európai Bizottságot felszólítjuk arra, hogy vonja le a következtetést, mégpedig az, hogy még, ilyen, még egyszer egy ilyen dolog nem történhet. Nem lehet az, hogy pontosan az Európai Banki Hatóság nem tartja be a határidőket, vagy bármilyen más ügynökség. Az ügynökségeknek informálnia kell bennünket, be kell tartaniuk a határokat, és pontosan az Európai Banki Hatóságról van szó, az különös módon bosszant engem, mert a többiek megértették a szabályokat, és nem igazán értem, hogy, hogy miért olyan nehéz a költségvetési rendeletet elolvasni. Szerintem el lehet olvasni. Szerintem néhány bekezdés van, cikk van, amit el kell olvasni, és szerintem abban a hatóságban sokkal bonyolultabb szöveget is olvasnak, tehát szerintem be lehetett volna tartani a szabályokat. Szeretnénk, hogyha az európai számvevőszék megvizsgálná ezeket a szerződéseket, és megvizsgálná azt is, hogy vannak-e másfajta problémák itt, és a banki hatóságot felszólítjuk arra, hogy egy hosszú távú ingatlan helyzetükről már előzetesen tájékoztassanak bennünket, ne pedig utána nem kielégítő ez a helyzet, és ezért azt a megfogalmazást választottam, hogy nem tudjuk engedélyezni ezt, mert a költségvetési rendelet nem rendelkezik utólagos engedélyezésről, viszont nem kérjük a szerződések megszüntetését, mert sok, sokkal többe kerülne ez. A szerződések felbontásához sokkal több minden kellene még, és láthatóvá válna az is, hogy nem volt cselekvőképes a banki hatóság, tehát ezért kérjük a bizottságot arra, hogy még egyszer ilyen ne forduljon elő, és ismételten vizsgáljam azt meg, hogy mi is történt. És remélem, hogy a kollégák ezzel egyet értenek. Megpróbáltam nem túlságosan agresszív módon fogalmazni, pedig nagyon is bosszant engem ez az eljárásmód és a bérleti díj is. Barnier biztos biztosított arról, hogy a következményeket levonják, és nem csak, hogy beszél majd a hatósággal, hanem további következményeket is levon, annak érdekében, hogy még egyszer ilyen a jövőben ne forduljon elő. Nem tudom szépíteni a dolgokat, és kérném, hogy pozitívan szavazzanak erről a véleményről. Die kriegen, die kriegen eine Schulung, das ist schon valószínűleg majd képzést kapnak, ez lesz a következtetés. Hm? Uh, thank you, uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Ugyanannyira frusztrált vagyok, mint Monika. Két kérdésről van itt szó. Az egyik az értesítési eljárás, Ott hatam, hosszú leírásaink vannak, amit követni kell, és te, önnek teljesen igaza van, hogy vissza akarta utasítani, és nem fogadta el a véleményt, de lehet, hogy ez nekünk sokkal többe fog kerülni. Szerintünk nincs, nincs választásunk, el kell fogadni a javaslatot, úgy, ahogy azt Monika beterjesztette, hiszen Eh, ezzel választjuk a megfelelő utat. De az ABA-nek küldendő jelet, jelet illetően, a, hogyha nem a megfelelő eljárást követjük, akkor eh, azzal jövőbeni eljárásokat tudunk eh, blokkolni 2014-ben, amikor további árajánlatokat kell kapnunk az új épületekre, vagy új lehelyezési lehetőségre, és reméljük, hogy akkor azok jobb ajánlatok lesznek. A következő kérdés viszont a pénzért kapható érték kérdése. Úgy tűnik, hogy jelentősen pazarolják a pénzeket, a, de nekünk ezt képviselőként nem igazán van jogunk megítélni. Meg kell kérni a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban dolgozó kollégákat, hogy nézzenek meg észrevettem, hogy a kollégám ő majd megteszi a szükséges intézkedéseket. Két nagy kudarc van itt, az egyik a, az eljárás, a másik az, hogy miféle értéket kapunk a pénzért. Nem a számvevőszéknek kell ezt értékelni, de, az, de ezt a jelzést el kell küldeni a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak, hogy a megfelelő eljárást tarthassuk be, és annak hiányában további pénzügyi szerződéseket nem fogadhatunk el. Köszönöm. Danke. London und Paris kommen fall. Köszönöm. London és Párizs túlságosan drága. Mindjárt te is szót kapsz Monika, Geyer, Dominik, Richard, és meg Monika a végén. Már volt egy címszó, politikai kell ezt értékelni, de szeretnék arra emlékeztetni, Hogyha jól emlékszem, volt egy tanácsi döntés arról, hogy a három ügynökséget Frankfurtban, Párizsban és Londonban osszák szét. Ennek meg volt a tartalmi magyarázata, de le lehetne szögezni, hogy London esetében a tanács az EU-t arra kényszeríti, hogy az Európa vagy akár a világ legdrágább ingatlan piacán béreljen egy épületet. Szerintem bárhol máshol Európában sokkal olcsóbban lehetett volna bérelni ezt az épületet. Tudom, hogy London a pénz, egy pénzügyi központ, ez a mögöttes érvelés, de tudni kell a felelősséget is, és ezért hangsúlyoznám még egyszer, hogy nem a parlament döntése volt ez, igazából készszerűen választották a legdrágább helyet Európában. Monikától kérdezem, ezek a bérleti díjak, most ezek itt a bizottság irányította ezt, vagy az EBA a saját hatósági körében e, járt el, és hogyha igen, akkor milyen összetételben? Mónika feljegyzi a kérdéseket, vagy megjegyzi a kérdéseket. Dominik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy minimum azt mondhatjuk, hogy fel vagyunk háborodva, és rendkívüli frusztrációt érzünk, mert ez aztán tényleg tűrhetetlen, hogy ha így működnek a dolgok, akkor ez teljesen elfogadhatatlan, és azért mindenkinek elmondanám, hogy ezek nem Párizsi árak, hanem ezek teljesen az égbe szállt árak. Úgyhogy tényleg minimum annyit mondhatunk, hogy nem megfelelő óvatossággal jártak el. Most nem is tudom, hogy a bizottságra nézzek, vagy Mónikára, is, kinek intézzem a következő megjegyzéseket, de szeretném megkérdezni, hogy először is ki írja alá a szerződéseket, milyen hatóságoknak van ebbe beleszólása, és mi történik akkor, hogyha valaki nem tartja be a megfelelő szabályokat. Vagyis konkrétabban hogyha megtámadunk egy szerződést, akkor úgy tűnik, hogy minden még költségesebbé válik. De kiírta alá ezt a szerződést, milyen minőségében, valamilyen szervezet, valamilyen hatóság írta ezt alá? Vagy magának, az ügynökségnek az igazgatója írta alá ezt a szerződést? Tehát ki, hogyan, mikor, dönti el ezeket a dolgokat, kírja alá ezeket a szerződéseket, és hogy miért nem kellett ezt előzetesen engedélyezni, mikor a hagyományos eljárásnak az felelt volna meg. Hogy lehet, hogy mindenféle ellenőrzés nélkül valaki aláírta ezeket a szerződéseket? és meg kell néznünk, hogy nem veszik-e érvényüket ezek a szerződések, azért mert nem megfelelő személy írta alá, vagy pedig azért, mert nem végeztük el a megfelelő ellenőrzéseket. És amennyiben valaki csak úgy aláírhat egy szerződést megfelelő előkészítés és ellenőrzés nélkül, akkor itt valami nagyon nagy probléma van az eljárásban, akkor erre én mondjuk minimum azt mondanám, hogy felháborító, de azt is mondhatnám, hogy botrányos. Mónikának én azt is elmondanám, hogy amennyiben visszaélés történt, vagy pedig, hogyha valaki tényleg nem a saját, meg, saját felelősségi körének uh, keretein belül járt el, akkor szankciókat kell alkalmazni. Nem arról van szó, hogy én most itt szeretnék újra mutogatni bárkire, vagy itt most mindenképpen bűnöst vagy bűnbakot kellene találni, csak nézzük meg, hogyha ilyen módon lehet aláírni szerződéseket, az mégis hol vezet. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen, Richard. Um, Köszönöm szépen. Én szintén Mónikát szeretném támogatni. Nagyon észszerű álláspontot foglalt el. Az én ismereteim alapján ez az egész elfogadhatatlan, hiszen számos kudarcot vallottak, nem ez volt az egyetlen nem mindenki csinálják sikert megtartani a szabályokat, amelyeket elég egyetemen lenyírtak. Eléggé taszítónak tartom, ez egy bankhatóság, amely az egyetlen hatóság, amely nem tudja betartani a szabályokat. Nem igazán tölt el bizalommal um, szakmai um, hozzáértésük iránt. Az épület kiválasztása, amit um, ők uh, elfogadtak, az nem megfelelő. És ez, ez erre a parlamentnek nem telett ki a hatásköre. Nagyon fura számom, számomra az, hogy az az ügynökség, amely Canary Wharfban ö, van elhelyezve, amely Londonnak a pénzügyi kö, központja, az a gyógyszerészetű ügynökség, amely ö, amelynek sokkal kevesebb a pénze, és, és az, az ABA, amely a Cityben helyezkedik el, az már nem, nem igazán a, az események központjában. Miért ezzel az ócska kifogással álltak elő, hogy a kommunikáció, az infrastruktúra a legfontosabb, amely szerintem nem megfelelő érvelés. Hát most itt vagyunk, és Monika, Monikának nagyon észszerű javaslata volt, és nincs sok választásunk. Hogyha előre tekintünk, nem tudjuk megengedni, hogy, még egyszer, hogy ez még egyszer megtörténjen. Ahogy számos kollega is kérte, kérjük ki a számvevőszék véleményét, és ezzel egyet is értek, de ezt visszamenőleg kell végrehajtani, ami persze sok időt igényel. Azt kérdezem öntől, elnök asszony, hogy fel, van-e felhatalmazásunk arra, hogy az ABA-t megkívjuk ebbe a szakbizottságba, hogy ez elmagyarázza nekünk? Ja, Ähm, wir haben das. Wir können sogar, ich weiß, wir können gleich sofort fragen. Tudom, hogy hogy most megkérdezhetnénk az igazgatót, egészen váratlanul, megkérdezhetnénk esetleg még azelőtt, hogy Mónika válaszolna, Szárvador, majd Janne. Köszönöm szépen. Nekem egy konkrét kérdésem van. Ebben a helyzetben ki felel az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméért, és azt hogyan kell elvégezni? Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony Figyelek én is itt ebben a vitában, nem vagyok igazán szakértője ennek a kérdésnek, egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Ez a helyzet fennmaradhat úgy, hogy ennek semmilyen személyi következménye nincsen. Emberek áthágják a szabályokat, és utána mi pedig megvonjuk a vállunkat, vagy pedig lesz itt valami szankció. Nem tudom, ki fog válaszolni a kérdésemre, de azért feltettem. Mint Angelika. Köszönöm szépen, hogyha lehetőség van arra, hogy szankcionáljunk, akkor valóban egy felelősséget kell vállalni, mert másképp ez nem fog működni. Nein, also wir können die, die Persze a kérdést nem tudjuk megválaszolni, ezért mondta Mónika azt, hogy mind a számvevőszéket, mind pedig a bizottságot megkérjük arra, hogy vizsgálódjanak, és um, a jogi szolgálatunkat is megkérdezhetnénk. Ez nem kérdés persze. De mielőtt még Mónika választ adna, megadom a szót az Európai Banki Hatóság igazgatójának. Valószínűleg nem fogja majd tudni megmagyarázni, de néhány szót tudna hozzánk talán szólni. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak. Nincs elegendő idő arra, hogy, hogy az egész eljárást elmagyarázom a szakbizottságnak, de azt szeretném elmondani, hogy készen állok arra, hogy eljöjjek ide, és beszámolhassak arról, hogy mi történt, és egy albizottságnak, vagy az előadóknak, vagy az, akár az egész bizottságnak elmondhassam az egész, elmagyarázhassam az egész folyamatot. Azt kérdezték, hogy ki írta alá a szerződést, én voltam, én vagyok az ügyvezető igazgatója a hatóságnak. Itt állok önök előtt Először is azt szeretném elmondani, hogy a hatóság, amikor 2011-ben elkezdte működését, már voltak szerződései azokra az épületekre, ahol azok ma állnak. Tehát nem volt választásunk az épületek tekintetében. Elfoglaltuk annak az épületnek egy részét, ahol az ügynökség elhelyezkedik, hiszen az ügynökség jogutódja egy L3-as szakbizottságnak, amely rég, korábban már létezett egy brit korlátos felelősségi társaság formájában. 2011-ben, amikor én csatlakoztam az ügynökséghez, akkor az még nagyon kis szervezet volt, és kis helyet foglalt el az épületben, és az volt a terve, hogy fokozatosan növelje a személyzetét és a tevékenységét is. Amikor átvettem a megbízásomat, azonnal beszerzést kezd, kezdeményeztünk egy ingatlan taná, arra, hogy keressünk egy ingatlan tanácsadót, aki új helyszínt találna nekünk hosszú távú szerződéssel Londonban. Említette valaki, hogy Londonban vagyunk, és erről pedig akkor döntöttek, amikor az alapszerződést elfogadták, amikor az ügynökséget létrehozták az EU szabályainak teljesen megfelelő módon vettünk fel ingatlan tanácsadót, és az év végén írtuk, írtuk alá a szerződést. Nagyon kevés beszerzési tapasztalatunk volt. 2011 végén írtuk alá vele a szerződést. Ezután már terjeszkedni kezdtünk. Akkor az ügynökség állománya növekedett, és az emberek száma jelentősen megnövekedett két év, két év alatt. 2012 eleje után az ingatlan tanácsadó segítségével áttekintettük a piacot, több London több, több részét megvizsgáltuk, ideértve a City-t és a Canary Wharfot is, és különféle helyszíneket megnéztük, azoknak az előnyeit és hátrányait is, és arra jutottunk, hogy eh, a igazgatóság bevonásával eh, összeállítottunk néhány listát, egy, egy, egy rövidebb listát, eh, és arra jutottunk, hogy egy másik épületben, ahova akarunk költözni 2013-ba, hiszen a Hohmeyer asszony is elmondta, a, a korábbi béleti szerződésünk akkor lejárt, és azt 2012. júliusára le kellett zárni. Ezért a szerződést megsértettük volna, hogyha akkor abból kitérünk. Az volt a szándékunk, hogy gazdaságosabb helyszínt találjunk a Cityben. A véleménytervezetben is említik, hogy az volt a sajnálatos fejlemény, és abban én elfogadom az önök kritikáját. Az történt, hogy meg, eh, kere, túl későn kerestem meg az előadót ahhoz, hogy a jóváhagyási eh, eljárást eh, elkezdhessem, és akkorra már a szerződés szegési eljárás alá tartoztunk. Viszont versenyképes eljárást alkalmaztunk, a legolcsóbbat választottuk ki, ami elegendő lett volna az ügynökség igényeinek kifutottunk a határidőből, és a szerződés felmondásának a határidejából, ezért az épületbe kellett maradnunk, és ott kell maradnunk, amíg a szerződés lejár a következő év végéig. Ezután megkerestem a épület tulajdonosát, elmondtam neki, hogy ha csökkentik az árat arra a szintre, ami a nyertes ajánlaté volt a másik épületben, akkor megkapjuk a jóváhagyást, hogy, a, az, hogy azonos pénzügyi feltételek mellett ott maradhassunk. Ők hajlandók voltak leengedni az árat, ezért a pénzügyi hatóságokkal tárgyalásokba kezdtünk, ezt kommunikáltuk a Digimaton keresztül, kaptunk taná, tanácsot a bizottságtól, és 2012 végére azt mondták nekünk egy 2013. januáriban kelt levélben, hogy a Költségvetési Bizottság annak azt szeretné, hogyha egy új kiválasztási folyamatot kezdenénk el. Ezzel egyidejűleg növe, ki kellett, terjeszkednünk kellett, hiszen, a, hiszen nagyon nagy mértékben vettünk fel e-, embereket. Éppen ebben az évben 59 technikai standardet adtunk át a, szakbi, a bizottságnak, nagyon sok meghallgatást tartottunk, voltak olyan értekezletek, ahol 60-an voltak jelen, egész egyszerűen nem voltak erre lehetőségeink, nem voltak helyszíneink az ilyen meghallgatások megtartására. Idén januárban azt mondták nekem, hogy folytathatom a rövid távú szerződés aláírási eljárását, tájékoztassam a parlamentet, és utána válasszam ki az iroda hosszútávú kiválasztási eljárását az előírások teljes betartásával, kezdjek el egy másik kiválasztási eljárást, jóváhagyási eljárást. Ez történt, és februárban aláírtam a szerződést, ahogy Hohmeyer asszony is elmondta önöknek, és ahogy az a véleményben is szerepel. Sajnos a rövid idő miatt a szerződés rövid ideje miatt, hiszen azt csak a következő év végéig írtuk alá, ezért az összes szerződésünk egyszerre fog lejárni, és ha költöznünk kell, akkor költöznünk kell. Rövid távú szerződést írtunk alá, és az egyszeri költségek ezzel a rövid idő alatt merültek fel, ezért a relatív árak nagyon magasak voltak. Biztosíthatom önöket arról, hogy minden beszerzési eljárás versenyképes volt, tendereket, pályázatokat hirdettünk meg, versenyeztettünk ajánlatokat, másodkézből vettünk felszámolóktól bútorokat, meg, és beszerzési eljárás révén. Ezért nem tettünk semmi olyasmit, ami nem felelne meg az előírásoknak, a rendeleteknek, a tárgyak beszerzéséről. Eh, elfogadom, hogy ezek a tárgyak drágák ugyan. Hol tartunk most? Megvannak a szerződések, következő év végéig. Már elkezdtük a hosszú távú bérlés kiválasztását. Elküldtük a korai információkat a eh, Költségvetési Szakbizottságnak és a tanácsnak, és most ott tartunk, hogy véglegesítjük a kiválasztást Eh, és a költségvetési főigazgatósággal tárgyalunk. Ebben a parlamentben meg fogjuk kapni az új kiválasztási eljárás teljes jóváhagyását. Röviden így tudnám összefoglalni azt, ami történt. Annyit akartam elmondani, hogy ezek voltak az okok, és ezt az eljárást követtük, és kész vagyok arra, hogy eljöjjek önök elé bármikor a jövőben, bármilyen hosszú időre, és bármilyen részlete, részlete, részletében elmagyarázzam, hogy mi történt. Köszönöm szépen. Remélem nem tartott túl sokáig a magyarázat. Nein, Sie waren mit Sicherheit nicht zu lang. Nem, nem volt egyáltalán hosszú. Köszönjük ezt a magyarázatot. Mónika Holmájer következik. Nos, ne vegyék zokont tőlem, de azért mégiscsak tiszta vizet kell önteni a pohárba. A négyzetméter árak nem voltak kevesebbek, nem kevesebbért bérelték. Tehát, hogyha például egy renoválásra eh, szoruló épületre van szó, akkor azt mondhatják, hogy nem annyira magas a, eh, a bérleti díj, de renoválni kell. Itt 1300 euró per négyzetméterenkénti árról van szó, ez még London estében is azért eléggé sok. 590 ezer euró volt a szakértői díj. Ezeket a szerződéseket nem lehet most már felbontani. Ezen kívül, amikor az első beszélgetése sor került májusban, akkor többször is telefonáltunk az irodával, az illetékes kollégákkal, Szefkesz úrral is beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a, az értesítés, sőt hangsúlyoztuk azt, hogy gyorsan kell a dokumentumokat elküldeni nekünk. Ezen kívül írásban Enria úrnak is írtunk, utaltunk az állapotokra, mert a beszélgetés során egy rossz dátumot mondtunk a breakup close esetében. Gyorsabban kellett volna ezt megtenni, június elejét mondtuk. Egyértelműen sokkal gyorsabban kellett volna eljárni, és nem pedig úgy kellett volna folytatni, hogy azt folytatták. Ezért a véleményem kapcsán Mulder úrnak mondanám, illetve Gájer úrnak mondanám azt, hogy mind az ügynökség igazgatóját, Andrea urat, mind pedig az ügyvezető igazgatónak, Fákasz úrnak is elmondtuk, ezt beszéltük velük telefonon is, de hát amire ez lezárult, addigra már úgymond a gyermek a kútba esett, tehát nem lehetett már javítani a helyzeten. A költségvetési főigazgatóság részéről Crowded úr az illetékes, szerintem ő egy nagyon kitűnő, precíz hivatalnok, tehát csak precíz adatokat lehet tőle kapni, tehát csak védeni tudom őt. Ő az egyik legprecízebb személy. Nem az a benyomásom, hogy a bizottság részéről kell jobban figyelni, lehet, hogy a hatóság részéről kell jobban figyelni, de mindenki ismeri az Európai Unió költségvetési rendeletét, és hogyha őszinte vagyok, hogyha több milliós épületet bérlünk, akkor el lehet képzelni azt, hogy valamikor kellene mégis egy engedélyezés ehhez. Ha egy kicsit e- erőködtek volna, akkor talán ők is rájöhettek volna. Tehát így fogalmaznék óvatosan. Tehát tudhatták volna ezt. Ezért azt mondom őszintén, hogy az ebánál van a felelősség, véleményem szerint. Ismernek már engem, ismerik a véleményemet az ingatlan politika tekintetében, nem vagyok eh, pontatlan, és nem szeretem a pontatlanságot sem. Tehát többször is elmondtam ezt, tehát én nem tudom így a felelősséget vállalni. Én csak az eredményt tudom megállapítani, és azt, hogy információt adtunk időben Mulder úrnak szeretném elmondani, amire te gondoltál a vélemény kapcsán. A véleményben a hatos pontban rögzítve van, hogy az Európai Bizottságnak a szükséges következtetéseket le kell vonnia a teljes ügyből. Hogy ez majd mi lesz, ezt majd a bizottságnak kell tudnia a jogi háttér ismeretében. Ez nem lett a mi feladatunk, hogy ezt és ezt kell tenniük, ezt majd a bizottságnak kell megvizsgálnia. Itt meg kell vizsgálni, hogy költségvetési szabálysértésről van ez szó, a, a break-up close-t megsértették-e. És az a kívánság, hogy a költségvetési szakbizottság a számvevőszéket és tájékoztassa erről, ezt mindenképpen én is leszögeztem a véleményemben. A szerződések felbontását nem követelhetem, mert ez még több pénzügyi vonzattal járna, illetve az EBA cselekvésképtelenségéhez vezetne. Ezért ezt nem kérdeztem, ez nem lehet a célunk. Ezért ebben a formában szeretnék így eljárni. Minden benne van ebben a véleményben, amit a kollégák is követelnek. Én nem tudom szépíteni a dolgot. Sajnálom, hogy ez történt. Az ESMA-nál ez másképp zajlott, és az EUPA-nál is másképp zajlott ez. Ott is drágák voltak a bérleti díjak Frankfurtban és Párizsban, de mégiscsak kedvezőbbek voltak, mint ez és ők követték a szabályokat és az eljárás kapcsán, már amennyire ezt én láttam. Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy elég hosszasan beszéltünk most már erről, ezért eh, a Mónika által megfogalmazott véleményről kell most már szavaznunk, utána pedig majd a dolgok folyását figyelemmel kísérjük. Ki gondolja úgy, hogy Mónika véleményét elfogadhatjuk, ki, szavaz igennel, ki nemmel, ki tartózkodik, elfogadtuk. Und wir war... És úgy gondolom, hogy megalapodtunk abban, hogy a többi két másik kisebb épület e, kisebb épület esetében nem adunk véleményt, és a Monika a második az egy egyiptomi delegáció lenne, amely egy biztonságosabb, jobb épületet szeretnének, ez teljesen józan, nem túl nagy. Úgy gondolom, hogy valóban szükségük van egy nem túlságosan veszélyes épületre, és ahol nincsenek nehézségek, tehát egy normális költözésről van szó, ezt teljes mértékben képviselhetőnek tartom. Tartsd dann jetzt auch mal fest. Okay. Ups, dann kommen wir zum... Most végére értünk a szavazásunknak, és a kedvenc gyermekünk következik Inge részéről. A költségvetési rendelet kiigazítása az MFF-fel kapcsolatban. Hát sajnálom, megint én vagyok ez, nem tudom ezt nektek megspórolni. Nos, a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások eredményét kell végrehajtani. Itt a eszközfelhasználás rugalmassá tételéről van szó. A Connecting Europe Facility, illetve a sürgősségi tartalékról van szó október 26-án arról döntöttünk, hogy konstruktívak leszünk. Az Európai Bizottság már javaslattal is élt. A 13-as cikket változtatják meg a közvetési rendeletben. Itt a sürgősségi segély kapcsán változtatnak, ezt átviszik a következő évre. A D pontban Ugyanezt teszik a Connecting Europe esetében is. Van, nem használtuk a rugalmasság, fel, a rugalmasság kapcsán használtuk fel eszközöket. Az MFF rendelet ezt szabályozza. Itt nem lesz semmilyen fajta költségvetési rendelet módosítás. Van két olyan pont a közös nyilatkozatban, október 26-ai nyilatkozatunkban, amely a, az edél, a dohánycsempészetre vonatkozik. Itt nem volt előlépés, csak azért mesélem el, mert eléggé megdöbbent a költségvetési főigazgatóság azon, hogy milyen eszközeink vannak a tarsolyunkban. Ezeket felmutathatjuk. Csatlakoznék ahhoz, hogy azt mondom, hogy a módosítóban az, hogy mindig kétszer be lehet nyújtani. Két dologról kell beszélnünk, mit teszünk a PPP költségvetés mentesítésről, ez a közös vállalkozások. Itt van egy nyílt pont, volt egy közös ülésünk a költségvetés előzési szervezettséggel, a delegált aktusok kapcsán. A titkárságot arra kérték ma, hogy legyen egy ugyancsak egy együttes ülés majd még, ahol nem csak ar- arról lesz szó, hogy akadályozzák a folyamatot, hanem betartják azt, itt ezt nem hagyták jóvá, azért, mert nem jött semmilyen fajta konkrét megoldási javaslat, arra vonatkozik, hogy a PPP esetében hogyan lehet a külön költségvetésmentesítést betartani. Amit ma kínáltak nekünk egy e-mailben, Zsoázsan, illetve 42 ö, ö, főigazgató részéről. Itt egy közvetlen mentesítést akartak, de mi ezt nem ö, támogatjuk, mert akkor elveszítenénk a mentesítést. A jelentés jelentéskészítő konstruktív volt, a delegált jogi aktusok ellen ö, volt, ellen nem ö, fogalmaztunk meg kifogásokat a PPP-k esetében. A 209-es alapuló PPP-k esetében nem fogalmaztuk meg ellenvetést, de a többi esetében valamit tenni kell. A következőt fogom tenni. Egy eh, a 209-es kapcsán módosítást fogok eh, kérni annak érdekében, hogy eh, újra bevezessék itt a mentesítést a PPP kapcsán, más nem tudok javasolni. Köszönöm szépen! Ivailo. Ivájlo. Yes, uh, thank you very much, Jutta. Just... Köszönöm szépen, Jutta. Két megjegyzésem van. Először is lehet, hogy kihagytam valamit, de valamiféle változásokat várhatunk a pénzügyi rendeletre, a CPR megállapodást követően, amely a KKV-k ösztönzőivel foglalkozik, és azok teljesítményével, és ezt kell tükrözni a szövegben? ezt nem a bizottság javasolta, de mégis tükröznünk kell ezt a közös nyilatkozatban. A kérdés, értem én, hogy szeretném megkezdeni, megnyitni az eljárást a módosítóknak, ami időigényes lesz. Hogyha azok, amelyek az MFF-re vonatkoznak, és arra, arra, arról már a parlament és a tanács egyet, egyet, egyetértésre jutott, azok technikai kiigazításra szorulnak, az egyszerűbb lenne, mint az egész tárgyalás megnyitni, de nem vagyok ebben biztos. Hogyha nincsenek további kérdések, akkor Inge erre talán válaszolhatna. Nincs további kérdés, tehát Inge válasz. Nem. Nos, az EDF költségvetése, illetve a dohány megállapodás, ez csak egy kis rész, ezt csak meg lehet említeni nem lenne jó azt mondani, hogy a mentesítési módosítás kapcsán nem akarunk gondokat okozni, csak a PPP mentesítési kérdését kell megoldani. Ennyit ezt, ezt szerettem volna kiemelni, és ezt a bizottságra elmondtam. A másik dolog, amiről beszéltél, én ezt egyáltalán is ismerem, lehet, hogy jó lenne, hogyha a lehető leghamarabb, vagy akár már most foglalkoznánk ezzel, viszont akkor a te segítségedre is szükségem lenne majd. Elnök, a bizottság részéről van-e kívánság annak irányába, hogy reagáljanak erre? Hát akkor tessék. Oui, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, szeretnék reagálni, különösképpen arra a kérdésre, ami a ppp kel állt kapcsolatban. Ez ugyanis olyan kérdés, amelyet nagyon fontosnak tartok. És nem rejtem véka alá azt sem, hogy egy kicsit elvesztettem a fonalat, és én már nem nagyon értem, hogy hogy haladnak a dolgok, de ezt el fogom magyarázni részletesebben. Úgy gondolom, hogy odáig mindannyian egyetértünk, hogy egyszerűsíteni kell Különösen egyetértünk abban, hogy a lehető leggyorsabb legyen ez az eljárás, természetesen a megfelelő pénzügyi kezelésnek megvannak a maga keretei, de a piaci szereplők számára a lehető legegyszerűbbé kell tenni a helyzetet. Itt van a pénzügyi rendelet, ezt mindenki ismeri, ismerjük a PPP-kre vonatkozó részeket is, ez nem más, mint a 209. cikk. A 209. cikk a bizottságon keresztüli mentesítést határozza meg. Tehát ez a bizottságon keresztüli mentesítés, mint hogy ez már nagyon sokszor elmagyarázásra került, és ha jól értettem, akkor ezt mindenki érti is. Tehát ez a parlament ellenőrzési jogait jottányit sem sérti. Ugyanis a PPP-k a bizottsági mentesítés keretein belül helyezkednek el de a piaci szereplőknek mindenképpen meg kell adni a lehetőséget, hogy egy számukra egyszerűbb rendszerben dolgozhassanak, amely a munkájukat egyszerűbbé teszi. Itt vannak ezek a közös vállalkozások, és a közös vállalkozásokkal kapcsolatban megjelenik a jelentésben, hogy mik voltak a problémák. Az elmúlt héten is beszéltünk egyébként erről, mert volt egy ülés, amit mi magunk hívtunk össze ebben a témában. Itt ott voltak a GTI-ok igazgatói, és a magánszféra képviselői is. Akik egyébként kifejtették, hogy a 209-esnél érdekesnek találják a 209 a bizottság eredeti javaslatát, és a feltartózáson alapuló aktusokat úgy, ahogy azok a tervezetben szerepelnek. Tehát mi tulajdonképpen az általános érdekek figyelembevételének útján indultunk el ebben a javaslatban, de most az az érzésünk, hogyha vissza kell térnünk egy leválasztott mentesítésre a PPP-k szempontjából, akkor a hat érintett GTI-t rosszabb helyzetbe hoznánk, mint amilyen helyzetben most vannak. És mindenképpen nagyon negatív visszajelzéseket kapnánk a magánszférától is ebben a témában. Volt már lehetőség erről beszélni, gondolom, hogy lesz is még. És meg is született egy javaslat, amit úgy tudok összefoglalni, hogy meghallgattuk a magánszférák, a magánszféra képviselőinek véleményét, a GTI véleményét, és akár egy felülvizsgálatra is szükség lehet. Tehát, hogyha valóban nem működnek az eljárások, hogyha a parlament valóban úgy gondolja, hogy nem tudja úgy ellenőrizni a GTI-okat, ahogy szeretné, akkor egy komplexebb, egy bonyolultabb formulát kell létrehoznunk, amely mondjuk a GTI-ok számára a menedzserési kérdéseket nehezebb és bonyolultabbá tenni. De hát ugye az volt az eredeti cél, hogy hatékonyabbak és egyszerűbbek legyenek a szabályok, mégiscsak ezen az úton kellene tovább haladnunk. Ezt mondom Gressle asszonynak is, és mondom az összes többi képviselőnek is mi a bizottság részéről nyitottak vagyunk, hogy tovább dolgozzunk ezen a kérdésen a parlamenttel, és hát itt van mellettünk a tanács is. A tanács is a bizottság javaslatát támogatja. És hát a tánchoz két ember kell. Wortmeldungen habe ich jetzt keine mehr. Schenke dem kíván szólni. Hát te vagy a jelentés készítő. Te mindig hozzászólhatsz a végén. Deshalb, also ich gucke mir nochmal um, damit ich... Körbenézek, nehogy valakit elfelejtsek. Jens, Igen, azért kértem szót, hogy még egyszer egy kérdést feltehessek a bizottságnak, és magyarázatot kérjek, vagy kiegészítést kérjek. A kiegészítés talán egyszerűbb. A költségvetési rendeletet úgyis ki kell igazítanunk az érintett alapokra vonatkozó keretirányelvhez, ugyanis a jelenlegi formájában a a rendelet ezeket nem fedi le. A kérdésem az az, hogy mikor tudnának ezzel foglalkozni, a második a joint undertakingsre vonatkozik, közös vállalkozásokra. Furcsa volt azt hallom öntől, ugyanis én és Gressle asszony együtt néhány munkatársunkkal együtt voltunk önnel néhány héttel ezelőtt egy este, és akkor az volt a benyomásunk, hogy sikerült megalapodnunk a joint undertakingek mentesítését illetően. Paradis úr is eljött, és az volt a benyomásom, hogy különbözőek voltak a hangsúlyok, azt nem ö, tartom annyira súlyosnak, de négy hete volt már ez az esti találkozunk, és azt kell megállapítanom, hogy ugyanott vagyunk, hogy ott tartunk, ahol a találkozó előtt. Emlékszem, hogy mindenképpen egy szabályozást szerettünk volna elérni a lehető leggyorsabban, négy hét telt már el, és most azt hallom öntől, hogy új tényállások vannak, Számomra ezek nem annyira újak, csak azt tudom mondani, hogy négy hetet elvesztegettek, nem jött semmilyen fajta szabályozási javaslat az önök részéről, amit szerettünk volna, és semmi nem valósult meg abból, amiről beszéltünk azon az estén. Ez kicsit azért aggaszt engem ilyen. We have, at the moment we have only an exchange of opinion. Éppen a vélemények cseréje zajlik. Mi a határideje, amikor döntést kell hoznunk? minél többet gondolkodok rajta, annál kevésbé világos nekem a dolog. Mi a menetrend, eh, ami szerint a, leg, a végső döntést meg kell hoznunk? Also ich glaube, da gibt es zwei, zwei unterschiedliche, Jan, zwei unterschiedliche. Két dologról van itt szó, két különböző határidőről az közös vállaláshoz az év végét jelölték meg, addigra következtetéseket kell hoznunk. Most pedig egy, a folyamat egy korábbi szakaszáról beszélünk, aminek nincsen minőrendje. Inge talán meg tudja magyarázni. A delegált jogi aktusok alapján elnök asszony január végére kell ezt a plenáris elé vinnünk ezért eléggé szorít az idő. A éves pénzügyi keret eljárását gyorsan le tudjuk zárni, akár most is, de én azt gondolom, hogy csak a 209-es cikk opciója áll rendelkezésünkre. Ezt majd felülvizsgálom, beszélek az igazgatóval is. Más lehetőségünk nincsen. Értem, hogy miért érzi magát kicsit megbántva, amikor átalakítottuk a költségvetési rendeleteket, azt mondtuk, hogy nem, veszthetítünk, nem veszt, a parlament nem vesztheti el jogait és elő, elő, előjogait. Tudjuk, hogy a GTI és a PPP-k nagyon fontosak lesznek a következő több éves pénzügyi keretben is, ezért nem akarjuk, hogy a jogainkat megkurtítsák, ezért aggaszt engem a mentesítés. Ezért aggódunk mi is, hiszen a jogaink állásáról van szó, jogaink helyzetéről. Ezt elmondtam a delegált jogi aktusok keretében is. Számomra nem volt világos, hogy a 209-es cikk módosítása azt jelenti majd, hogy nem lesz beleszólásunk a közös vállalások mentesítésébe. Soha nem is eh, akartam ebben hinni, és most rájöttem, hogy pont ezt ajánlották. Ebben nem akarok eh, vitatkozni, hanem egy gyors döntést szeretnék látni, hiszen nem igazán szeretném, hogyha bármi feltartaná az eljárást. Egyelőre nem látok más megoldást. Hogyha kiengedjük ezt a hatalmat a kezünkből, eh, a mentesítést illetően, akkor azt már nem is kapjuk vissza ezt senki nem fogja a parlamentnek visszaadni. Számomra stratégiai kérdés, hogy hogyan járunk el, és nagyon aggaszt, hogy koherens stratégiai hozzáállásra van szükségünk. Azt gondolom, hogy a főigazgatóság nem ad, nem ad nekünk más lehetőséget. Beszéltem emberekkel a közös vállalásokról, és ők még jobban félnek a bizottságtól, és tudják, hogy mi lesz a válasz. Inkább velünk maradnának, mint hogy a bizottsághoz állnának át. De ez csak egy mellékes megjegyzés. Nekem nem az a dolgom, hogy megnehezítsem, vagy megkönnyítsem az adminisztrátorok életét, de az új parlamentben, hogyha ppp tovább mennek, akkor én nem szeretnék kockáztatni a dolgokat, nem szeretném veszélyeztetni hogyha van egy javaslat, akkor én attól nem szeretnék eltérni. Szeretném, hogyha minél hamarabb végezhetnénk vele, beszél, szívesen tárgyalok a tanácssal, ezért javasoltam, amiket javasoltam. Vannak még elintézendő gondjaink, a költségvetést átalakították, a dohányügyi egyezményt például kiterjesztették, ezt felül kéne vizsgálni, és az EDF nem igazán fogadta el még az MFF-et. Önöknek lehet más véleménye. Én nem szeretném, hogyha jobban elhúznánk az eljárást, nem szeretnék problémákat is teremteni, de ezt a mentesítési eljárást nem szeretném elveszíteni. Köszönöm szépen. Ja, danke. Köszönöm szépen. Úgy láttam, hogy nincs ellentmondás. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament jogainak megőrzése az, amire igazából szükségünk van, még akkor is, hogyha arról panaszkodnak, hogy ez növeli a bürokráciát. Már korábban is elmondtam azt, hogy néha a demokrácia valamibe kerül. Térjünk rá a következő napreni pontunkra, Inge. Mindig azt mondom, hogyha panaszkodnak a választók körzetemben a demokrácia miatt, pontosan mi németek tudjuk azt, hogy, hogy demokrácia nélkül semmi nem lesz olcsóbb. Igen, az ezer éves birodalmak eléggé drágák voltak. Most tárjunk, térjünk rá a hetes napi pontra. Ezt egyszerűen elhalasztjuk. keinen Berichterstatter haben und auch Azért, mert nincs itt a jelentéskészítő, és senki sem tud a nem tud helyette bármit mondani. Ezért rátérünk az ötös napireni pontra. Giorgio itt van, és itt a szolidaritási alapról van szó, és néhány módosításról, amit eszközölni kell. Georgios. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Ugye a szolidaritási alapról beszélünk, hát ennek már a neve is mutatja, hogy ennek az a lényege, hogy szolidaritást mutassunk itt az Európai Unión belül egymás iránt. Ennek a fontossága tényleg megkérdőjelezhetetlen, különösen most a mai világban, hiszen nagyon sok tagállam szorul ilyen segítségre. Hogy akármilyen természeti vagy egyéb katasztrófa után segíteni tudjunk egy másik tagállamnak, az rendkívül fontos. Üdvözöljük tehát a bizottság javaslatát, amiről úgy véljük, hogy jó irányba halad sokkal hatékonyabb és sokkal rugalmasabb alapra van szükségünk. Ezt úgy érhetjük el, hogy leegyszerűsítjük a szabályokat és eljárásokat, amelyek irányítják ezt az alapot. Így gyorsabban lehet majd mozgósítani az alapot, tehát a katasztrófa bekövetkezte, és a pénzek mozgósítása között rövidebb idő fog majd eltelni. Tehát a szolidaritási alap mobilizálhatósága tulajdonképpen a kulcsa a segítségnyújtás sikerének. Az Európai Számvevőszék is kritizálta már azt, hogy késlekedik az alap mobilizálása. Tehát egyszerűbb kritériumokat kellene alkalmazni a szolidaritási alap esetében, ami egyrészt a régiók GDP-jét, másrészt pedig a bekövetkező katasztrófát veszi figyelembe. Egyelőre a küszöbérték, de úgy tűnik, hogy még ez is túlzottan magas ahhoz, hogy a regionális gazdaságoknak megfelelő segítséget tudjunk nyújtani, úgyhogy 1 százalék, a regionális GDP 1 százalékát nem 1,5 százalék helyett. Az előzetes kifizetéseknek is lehetőséget kellene nyújtani az érintett országok esetében, mert így időszerűbben lehetne segíteni a különböző gazdasági problémák megoldásában, és kevesebb lenne a negatív gazdasági hatás, különösen akkor, amikor finanszírozási szempontból nagyon meg van kötve a kezünk. 15%-ban maximálnánk egyébként a teljes odaítélt összeg szempontjából az előre kifizethető összegeket. Reméljük, hogy ezáltal gyorsabb és hatékonyabb lesz majd az alap felhasználása. Az előzetes kifizetésekkel kapcsolatban ennek nincsen igazából költségvetési kihatása, mert magát az előzetesen kifizetett összeget automatikusan levonják a teljes odaítélt összegből. De arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a bizottsági javaslat 4A3-as alpontja az előlegek finanszírozásáról szól, és ez kimondja, hogy a CPR-nek megfelelően kell az előleget kifizetni. Na most a CPR-t ugye nem olyan rég szavaztuk meg. És hát van itt némi probléma, ez elég problematikus kérdés az előlegek finanszírozásával kapcsolatban. Hogyha a szolidaritási alap gyors mobilizálása az alapvető célkitűzésünk, akkor azt azért javasolnám a bizottság irányába, hogy egy előzetes tanulmányt készítsenek arról, hogy a 4-1 alkalmazása megfelelő lesz-e. A maximális periódus 5 hét egyébként, tehát a bizottságnak 5 héten belül kell megvizsgálnia azt, hogy, hogy érvényesülnek azok a kritériumok, amelyek mellett mobilizálni lehet a szolidaritási alapot. Ezen kívül 12-18 hónapra növelném a felhasználás időszakát, a szolidaritási alapos pénzeknél, mert így sokkal egészségesebben lehet majd kezelni a forrásokat, különösen figyelembe véve, hogy nagyon sok tagállamban elég időigényesek a közbeszerzési folyamatok. Van még egy további fontos pont, a katasztrófa megelőzés, ami szintén rendkívül fontos itt is ugye figyelembe kell vennünk, hogy mindig olcsóbb megelőzni egy katasztrófát, mint orvosolni egy katasztrófát. Vannak itt egyébként más bevonható alapok, például a strukturális és beruházási alap, tehát szinergiákat lehetne találni a különböző Európai Uniós mechanizmusok és programok között, így maximalizálhatnánk a rendelkezésre álló alapok felhasználását. A technikai segítségnyújtást is szerintem kellene, hogy támogathatóvá tegyük a szolidaritási alapon belül a tagállami kormányok vagy regionális kormányok szempontjából, hogy azonnali fellépést tudjanak elindítani valamilyen katasztrófa esetén. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani, és várom a megjegyzéseket. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. José Manuel kért szót. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria dar os parabéns ao relator. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőnek, mert a javaslatai a véleményében a helyes irányba haladnak. A szolidaritási eh, alap 2002 óta létezik, eh, 320 ezer eurót használtak fel, nagyon fontos alapról van szó, nagyon sok tagállam számára. Sajnálatos módon vissza gyakran kell alkalmazniuk a tagállamoknak ezt az alapot. Van még egy kérdésem, és nem tudom, hogy van erre válasza önnek vagy a bizottságnak. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a regionális katasztrófák esetében 1% legyen, a GDP 1% legyen a határ. A kérdésem a következő. Minden olyan eszköz, amit eddig felszabadítottunk, alkalmaztuk -e ezek esetében ezt a kritériumot, csak azért, hogy tudjam, hogy lássuk azt, hogy mit jelent ez. mit jelentene ez, hogyha alkalmaztuk volna ezt a szabályt a múltban. Egy százalékról beszélnek, vagyis ez azt jelenti, hogy kevesebb pénzt fognak felszabadítani. Van még egy másik kérdésem, amiről szerintem mindenkinek el kellene gondolkodnia. Vannak olyan dolgok, amiket könnyen lehet mérni. A katasztrofák esetében, például a tüzek esetében vannak olyan természeti katasztrófák, amelyek nem csak átmeneti hatásuk van, hanem nagyon hosszú hatásuk lehet a régióra, a GDP-re, az emberek életére, és lehet, hogy ennek során a GDP-t nem fogja annyira magas mértékben érinteni. némely esetben a regionális alapot is lehet alkalmazni, viszont gyakran hosszantartó hatásokról van szó. Azt is el tudom képzelni például, hogy az az érvelés, hogy hosszú távú hatásokkal jár ez egy régió gazdaságára, de viszont a maximális százalék alapján nem lehet alkalmazni a szolidaritási alapot. Bizonyos esetekben volt kivétel a régiók esetében, ennek meg kell maradnia az új rendeletben is. Még akkor is, hogyha egyértelmű vált, hogy 1%-ról vagy fél százalékról van szó. A jelentés készítő 1%-ot javasol, és engem érdekel, hogy milyenek a igazi következménye majd. Das weitere Wort. Kívánna még valaki szólni a kollégák közül? Nem? Akkor azonnal meg is kérdezzük a bizottságot, hogy meg tudja válaszolni a felmerült kérdéseket. Thank you, Madam Chair. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónak is a munkáját. A különböző kérdések, amelyeket az előadásban felsoroltak, hadd kommentáljam ezeket. A javaslat, hogy csökkentsék a regionális küszöböt a beavatkozásnál, ezt megvizsgálták az eszköz tekintetében is, amikor ezt létrehozták, akkor az volt a célja, hogy nagymértékű katasztrófák felszámolására használják fel, amelyet EU szinten lehet indokolni, hogy megoszthassuk a terheket, amelyek egyébként aránytalanul nagymértékben sújtanának egy országot. Ezzel nem lehet helyettesíteni a nemzeti mechanizmusokat, amelyek léteznek, és nem lehet azokat pótolni sem. Ezt az eszközt azért hozták létre, hogy a nagy arányú katasztrófák elhárításában segítsenek, ez volt a magyarázata. Másfelől felhívnám a figyelmet arra, hogy ha csökkentjük ezt az értékküszöböt, akkor azoknak az eseteknek a száma, amelyeket eh, elfogadhatónak találnak, az megnő, valamint az, az éves eh, terv, tervezett eh, összeg a szolidaritási alapban megfeleződik a következő pénzügyi tervezési keretre. Ezért egyeztetnünk kell a két dolgot egymással, és az itt bemutatott érvekkel együtt, azaz, hogy a nagy, nagy mértékű katasztrófa meghatározásával óvatosan kell eljárnunk, nem szabad nagyon csökkentenünk a regionális küszöbértéket. Jogi szempontból, ahogy az előadó nagyon helyesen elmondta, a bizottság eh, záradékokat vezetett be a rendelkezések közé azért, hogy a kihelyezett, hogy bevételtermelést segítsen elő a regionális fejlesztési alapban, most pedig az új pénz, éves pénzügyi keret tárgyalása lezárult, és a kohéziós politika jogi alapját is megteremtették, amely problémás kérdés, de létrehoztuk azt a rendeleti keretet, amely egy, teljesen egyértelmű az érintett felek számára, és ezért javaslom, ahogy az előadós javasolta, hogy vizsgáljuk meg, hogy vajon vannak-e alternatívák, és nézzük meg, hogy azok melyek lehetnek. Harmadszor a a bizottság eh, intézkedésének késlekedés eh, legmagasabb határideje. Eh, az elhangzott, elhangzott idő elegendő volt, hogyha kicsit tovább tart, ami a szükséges dolgok elintézése, akkor az ilyenfajta késlekedés nem fogadható el, mert hiszen az igények gyakran nem, teljes, nem teljesen kitöltött formában érkeznek be az illetország nyelvén, amit le kell fordítani. A kérésekhez további információkra van szükség, a tagállamoknak eh, idejük, eh, időre van szükségük, hogy ezeket az információt megadják. A véleménytervezet, eh, a bizottság véleménytervezetét szintén le kell fordítani. Aztán vannak kötelező lépések, amiket el kell végezni. Ezért a, ha rövid a határidő, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy nem tudjuk teljesíteni az előírásokat, Eh, az ő, eh, a megfelelően pontos formában. Ezek voltak a legfontosabb dolgok, amiket el akartam mondani. Köszönöm szépen, de azt javaslom, hogy dolgozunk együtt eh, az előadóval és más képviselőkkel is próbáljunk meg megfelelő megoldásokat találni. Köszönöm. Danke sehr. Köszönöm szépen. Georgios, akarsz még valamit mondani? Very much for the discussion uh, Köszönöm szépen a eszmecserét a kollégáknak és a bizottságnak, a megjegyzéseket és javaslatokat. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a módosítások benyújtásának határideje december 17 délután van. Köszönöm szépen. Yes, just before Christmas. Pont karácsony előtt. Rendben, köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot elhagyjuk most, és elérkezünk a hatos napirendi ponthoz. És e, itt e, szeretett európai szemeszterünk következik, és Angelika Wertmann fog jelenteni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Ezen vélemény alapja a 2014-es növekedési jelentés, amit nemrégiben a bizottság közreadott. Egy véleményt fogalmazunk meg az ECON szakbizottság számára. Ők készítik a saját kezdeményezési jelentést erről. Hosszú történet, tehát rövidre tudom fogni sajnálatos módon, mert hogyha 2013-at 2014-el összehasonlítjuk, akkor mindenki láthatja azt, hogy nagyon kevés dolog változott meg néhány pontban, szinte semmi. A véleményt talán mindenki megkapta. Nagyon koncentráltunk a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezéseire, az MFF tárgyalások most már lezárultak, ez most már mögöttünk van, és természetesen megelmítettük a saját eszközöket, illetve azt a munkacsoportot, amely majd ezzel foglalkozik. Kevés különbséget látok, sajnálatos módon kevés dolog történt, személyes véleményemet szeretném elmondani, hogy szerintem még tart a krízis, fog is még tartani. Valószínűleg eh, sok nyomásra van szükség a mi részünkről is. Várom a különböző megjegyzéseiket, módosítókat is megfogalmazhatunk. A mi módosítóinknak a határideje január 3-a, tehát eh, nem kell feltétlenül a karácsonyi szünet alatt ezen munkálkodni, aki ezt nem szeretné, az benyújthatja a karácsonyi szület előtt is. 20, január 23-án, 24-én szavazunk itt erről, január 30-án szavaz erről az ECON, és majd a február is plenáris üléssel foglalkozunk ezzel a témával. Elnök, ki kíván ehhez hozzászólni a kollégák részéről? Senki, de mégis. Hvala lijepa predsjednice Haug. Samo sam htio e, kazati... Köszönöm, elnök asszony. Én csak annyit akartam elmondani, hogy az Európai Bizottság jelentése a 2014-es növekedési jelentésről. Ebben először szerepel Horvátország, Korábban informálisan vettünk részt, és most először készített a bizottság értékelést rólunk az EDP eljárásról, és ez a legfontosabb gazdasági, pénzügyi téma most, amelyről szó van Romát, Horvátországban. Most vitatjuk a 2011-es költségvetést is. Egy konferenciáról jövök, amely pont erről szólt a parlamentben, és a költségvetési főigazgatóság képviselői felvázolták a legfontosabb eljárásokat és a jelentést. A par- Európai Parlamenttől várják, amely majd felhívja a figyelmet az eljárásra, amely eh, bevonja Horvátországot is a következő két-három évre. Eh, a költségvetési hiány miatt a kormány nem fog tudni ezzel a problémával foglalkozni az első évben. Az eh, nagyon e- egyértelmű a következő három évre szóló előrejelzésből. Köszönöm szépen. Ja, danke sehr. Köszönöm szépen. Van erre reakció? Nincs? Rendben, akkor Szeretnék arra emlékeztetni, hogy január ha a valóban a módosító benyújtásának határideje, de ismételten jobb lenne, hogyha már karácsony előtt elintéznénk az egész dolgot, mert akkor nyugodtan karácsonyozhatnánk. Következő napi rendi pontunk. Közös munkacsoport. A Költségvetési Bizottság és az elnökség nem volt semmilyen ülés azóta, mióta legutóbb találkoztunk, semmi nem történt. Ma csak egy feladatot adtam a munkacsoportnak, amit a következő alkalommal meg kell oldaniuk. Igen, ezt már tovább is adtuk, és jelenleg éppen megoldás alatt van ez. Fantasztikus, fantasztikus. Hát ez az igazi flott munka. Valószínűleg ti is karácsonyozni akartok, ezt már látom. 17-es napirendi pont következik, de úgy gondolom, hogy ehhez sem kell túl sok idő, ugyanis a jelentés készítő az EBB teológusra kapcsolatos mandátumról fog beszélni. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, igaza van, nagyon röviden be tudok erről számolni. A trialógus kellős közepén járunk. Nagyjából átnéztük az egész szöveget, tegnap a preambulum bekezdéseket konkrétan, és most már a tanácssal együtt dolgozunk azon, hogy konkrétan milyen megfogalmazást kapjanak a cikkek és a preambulum bekezdések. Egyelőre a parlament legfontosabb prioritásáról annyit tudunk, hogy a szintek visszaállítása rendkívül fontos lenne a parlament szempontjából. De ezt még nem tárgyaltuk meg kellőképpen, úgyhogy még várjuk, hogy a tanácstól milyen jeleket kapunk ebben a témában. Több olyan szövegre kellett koncentrálnunk, olyan szövegrészre, amely az átláthatósággal áll kapcsolatban. Hát őszintén szólva, ugye itt egy félidős jelentést fogadtunk el két évvel ezelőtt, amely új kötelezettségeket fogalmaz meg a bankok irányába, és hát most ugye nézni kell, hogy ezeknek a végrehajtása hogyan alakul, de még nem telt el elég idő, hogy ezt igazán tudjuk. Közben megjelentek újabb kérések, igények, de mindenképpen a megvalósíthatóságra kell törekednünk ezekben. Voltak olyan javaslatok, amiket mi támogattunk, de azért két lábbal kell állnunk a földön, és be kell látnunk, hogy bizonyos dolgokat nem reális most kérnünk. Az összességében azt tudom elmondani, hogyha sikerül arra koncentrálnunk, hogy milyen lesz a jelentéstételi kötelezettség, és hogy mi legyen benne a jelentésben, akkor az már jó eredmény. A parlament természetesen a helyi közösségekkel széleskörű konzultációt folytat a jelentéstétellel kapcsolatban, ennek az eredménye is kulcsfontosságú lesz majd számunkra. Aztán itt vannak a plafonértékek, itt van a regionális elosztás, ami ugye ezzel áll szoros kapcsolatban. Tegnap technikai jellegű ülés volt, a következő trialógus pedig jövő héten lesz. Megpróbálunk haladni, méghozzá viszonylag felgyorsított sebességgel haladni. Ön ugye az elnöke a trialógusunknak, és hát természetesen nagyon sok függ attól, hogy a tanács milyen válaszokat ad, de reméljük, hogy le tudjuk zárni a munkát még az év vége előtt. Addig is azt javasolnám a kollégáknak, illetve a politikai frakciók koordinátorainak, illetve árnyék jelentéstevőinek, hogy jövő héten valamikor, amikor mindenkinek van rá ideje, akkor fuss át azt a szöveget, amin a tanácssal és a bizottsággal dolgozunk, hogy vannak-e tényleg olyan komoly pontok, amelyekkel nem értenek egyet, és akkor egy kicsit össze tudjuk majd fésülni ezt a szöveget, sőt ennek elég nagy részét jövő hétig. Köszönöm szépen. Igen, tessék. One sentence, Jutta, I would just like to... Jutta, csak egy mondatot szeretnék elmondani. Iválót szeretném egy kicsit éltetni, mert ő tényleg remekül végzi a munkát. Hát nem egy frakcióba tartozunk, de nagyon jó barátom, és mindenkit biztosítok afelől, hogy jó kézben van ez a téma. Diesen, uh, Igen, Iváló azt mondja, hogy én vezetem a teológust, ez nem igaz, én csak ott vagyok, mondjuk ezt így. De rendben is van ez így, pontosan így kell ennek lennie. Az, azoknak kell dolgoznia ott, akik értenek is hozzá. Rendben, hát akkor elértünk a napi rendünk végére, mindent nagyon szépen feldolgoztunk, ledolgoztunk mert amit tudtunk. Mindenkinek eh, nagyon szép estét kívánok, és eh, találkozunk bizonyára Strasbourgban.